David Kato valóban egy igazi óriás volt, aki tényleg azt tett, amit mondott, és az emberiség mellett volt, és szeretnék kifejezni részvetünket a családja irányába. Elnök, köszönöm szépen. Van még egy plusz információm is. Az ECR frakció a következő javaslattal állt elő. Két nevet említettek meg jelöltként Hogyha nincsen kifogásuk ezekkel kapcsolatban, akkor ezeket a jelöltségeket jóvá hagyjuk. További információk. A hármas bekezdés négyes pontjának értelmében a Juri Szakbizottság január 20-a 26 ai ülésén Philip Boulon, Maria Perez és Anya Lebra indítványait eh, megvizsgálta, mandátumát megvizsgálta, és eh, ezeket a mandátumokat nyilván hagyta. Maria Perez eh, november 16-ától lépett életbe, Filip Bula mandátuma december 15-től, Agnès Lebrun mandátuma pedig január 1-től lett megerősítve. Azt javaslom, hogy ezeket a mandátumokat mi is erősítsük meg, van-e kifogásuk, nincs, akkor ezennel ezeket a mandátumokat megerősítettük. Egy korrigendum következik, egy kiegazítás. Az eljárási szabályzat értelmében a 2010 es értelemben a következő kiigazítást kell elmondanom. Az Európai Parlament állításai, amelyet elfogadtunk decemberben, az első olvasatban azzal a céllal, hogy az Európai Parlament szabályozását elfogadjuk a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. Ez a 216 per 4-es cikk értelmében történt. Ezt ezzel a kiigazítással elfogadtuk, 48 órán le, belül lehet. internetowej możecie Państwo także znaleźć to sprostowanie. E, ezt a, ezt a kiigazítást tettük ebben az adott cikkben a 48 órára vonatkozólag. Ahogy mondtam, itt e, az Európai Parlament e, álláspontjára van szó, melyet első vasabban fogadtunk el december 15-én. Don't ostateczny... Nos, akkor nézzük a napirend változását. Itt, illetve a rendet. A végső napirendet az elnökök értekezlete elfogadta a 216-os cikknek megfelelően, és a frakciók jóváhagyásával. Szeretnék arról tájékoztatni, hogy van néhány változás a rendünket illetően, és ezeket a javaslatokat felolvasom. Öt darab ilyen javaslat van. Először is ezeket a javaslatokat a frakciók jóváhagyták, megismétlem, és az önök jóváhagyására tekintettel ezeket felolvasom. Parlamenti elnökként állásolást fogok tenni arról, hogy az Európai Unió ismerje el a roma holokausztot a második világháború során. Ezt követően lesz a tanács részéről ugyanebben a témában egy nyilatkozat, a bizottság részéről is egy nyilatkozat ugyanebben a témában, és a politikai frakciók képviselői is hozzászólhatnak a roma holokausztal kapcsolatban. Második pontként A tunéziai helyzetről szóló vita címét megváltoztatták, mégpedig arra, hogy az EU főképviselőjének, a bizottság alelnökének eh, eh, nyilatkozata a földközi tengeri helyzetről, különös tekintettel Tunéziára és Egyiptomra. A harmadik eh, javaslat mára a tunéziai állásorolással kapcsolatos szavazást, ahogy azt beterveztük, holnap fogjuk megtartani, és az egyiptomi állásorolásra vonatkozó szavazásra majd a februári második plenáris ülésünkön kerül sor, vagyis Strasbourgban. Negyedik bejelenteni valom, a mai napi rendel kapcsolatban. A tanács és a bizottság eh, nyilatkozatait a növekvő élelmiszerekkel kapcsolatban elhalasztottuk a második februári ülésre, és ezt helyettesítjük azzal a napirendi ponttal, amely a tanács és a bizottság nyilatkozatait tartalmazza majd az európai felügyeleti szervek igazgatóinak kinevezésével kapcsolatban, és azután pedig a politikai frakciók képviselői szólhatnak hozzá. Ez egy rövid vita lesz ezen témával kapcsolatban tehát ez a napirendi pont majd az európai felügyeleti szervek vezetőivel fog foglalkozni. Csütörtökön is lesz módosulás, a Speroni jelentés, amely Do- Dolcs Tamás parlamenti mentességének megszüntetéséről szól, ezt a jelentést, erről a jelentésről fogunk szavazni majd a szavazás idején. Van -e ezzel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? nincsen megjegyzés, akkor meg, eh, megegyezve a politikai eh, frakciókkal, akkor ezt így elfogadjuk. Öné a szó. Point of order. Ügyrendi kérdésben eh, Pászkó úr ügyrendi pontot szeretne elmondani, és azt szeretném, hogyha egy, az egyperces beszédek előrébb, előre, előrebbre kerülnének, mert az elmúlt alkalommal is az utolsó órában került sor az egyperces felszólalásokra. Ennek az a hatása, hogy egyre kevesebben hajlandóak részt venni ebben a vitában, és nem igazán szeretem megállapítani azt, hogy nem is volt ok annak, hogy ilyen későre szalasszuk ezt. Mindenképpen szeretném, hogyha megkapnánk a lehetőséget arra, hogy hamarabb kerüljön erre a sor, és részt vessünk ebben, hogy ugyanúgy, ahogy az korábban is történt. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést, mondja az elnök. Biztos vagyok abban, hogy ezt illetően majd még lesz egy vitánk, és ezzel vitát figyelembe véve fogjuk meghozni majd a döntést ebben